lehetőség. A 105-ös cikk értelmében a szabályzatnak az elnöki konferencia elnöke jelezte, hogy nem volt tiltakozás a bizottsági elnökök el részéről az ECON bizottság négy javaslat alapján, hogy a delegált aktust ellenezik. Hogyha senki sem fogja ezt ellenezni, vagy képviselők sem, akik nem érik el a határértéket, akkor ezeket az ajánlásokat elfogadottnak fogjuk tekinteni. Ellenkező esetben pedig szavazni fogunk